egyes költségvetéssel összehasonlítva azonban itt csökkentést látunk. A tolmácsok sajnos nem kapták meg ezt a dokumentumot. 166-ról 122 millióra történik a csökkentés. Hogy az eredeti marzsokat megnézzük az elmúlt évre vonatkozóan, ott szinte 200 millióra rúgott ez az összeg. Mindannyian tudják nagyon jól, hogy ezek a becslések a kifizetési előirányzatoknál sokkal jobban kivannak téve az ingadozásoknak évről évre, mint más szektorokban. A költségvetési tervezetben áprilistól egészen a végleges verzióig valószínűleg nagyon sok minden változhat még a módosító leveleket szem előtt tartva. Ez a 0,4%-os változás, és ez a nagyon szűk marzs a 2011-es költségvetéshez képest, azt gondolom, hogy ez is azt mutatja, hogy lesz még változás az év során, a munkánk során. Ma azonban azt javasolnám, és ezért megyek el minden egyes szakbizottságba, az, hogy működjünk együtt, és a stratégiákat fogalmazzuk meg. De már most fogalmazzuk meg, hogy a költségvetésnek mely területein milyen prioritásokat kívánnak látni. Ezeket fogalmazzuk meg, melyekre helyeznek nagyon nagy hangsúlyt, mi szerepeljen a 2012-es költségvetésben. A 2020-as stratégiával kapcsolatban mit tekintenek fontosnak a munkaprogramjukban, mekkora összegeket kívánnak szánni milyen volumenű összegeket a e, költségvetésben, hol lépjen föl erőteljesebben az Európai Unió, de hol kívánnak esetleg csökkenteni, azaz hol vannak negatív prioritásaik, hol vannak olyan programok, cselekvési tervek, amelyeket e, nem kívánnak oly mértékben támogatni. Ugye a pénzeszközök nagyon sokszor nem elegendőek a célkitűzéseink teljesítéséhez, ezért sokkal hatékonyabban kell ezeket felhasználnunk, ezért aztán a kísérleti projekteknél is talán egy paradigmaváltásra van szükség. A parlamentnek vannak különös előjogai, és a marzsokat fel lehet használni, de majd a költségvetési év végén derül ki, hogy mi áll még rendelkezésre és ez nagyon sokszor korlátozza a munkánkat és a manőverezési lehetőségeket. Ugye most van egy előzetes terv a prioritásként tekintett célkitűzésekre, amelyeket újraindítunk majd 2012-ben. Úgyhogy én azt gondolnám, hogy először értékeljük azokat a kísérleti projekteket és már zajló intézkedéseket, amelyeket elindítottunk, és aztán nézzük meg, hogy mely aspektusoknál fogva tudjuk ezeket értékelni, és azokat támogassuk a továbbiakban is, amelyek jól teljesítettek. Nyilván a projektekre és a szintézkedésekre gondolok itt. Mindannyiunknak dolgoznunk kell ezen a költségvetési folyamaton. Itt azért nem csak a kobunak van politikai felelőssége, és szeretném önöket kérni arra is, hogy stratégiákban gondolkozzanak. Ugye a prioritásokat, prioritásokat kell elsőként definiálni, és minden szakbizottság maga tudja a legjobban a saját szakterületén, hogy mi az, amit fontosnak ítél. Ha valakinek megvannak a világos prioritásai, akkor egyrészt hatékonyabban tud érvelni a bizottsággal szemben, és az áprilisi dokumentumot át is lehet dolgozni, hanem akkor teljesen világos számokra alapozhatjuk a módosítóinkat. A saját finanszírozási dokumentumainkat is elővehetjük, és hatékonyabban tudunk parlamentként a költségvetést illetően dolgozni, és azt alakítani. Úgyhogy az önök tér felén a labda, legyünk hatékonyak, legyünk koherensek, és a prioritásokat pedig közösen határozzuk meg. Köszönöm szépen, Francesca. Köszönöm ezt a megközelítést a Kobu részéről. Nyilván minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni. Annak érdekében, hogy egyértelművé tegyük, hogy a közös agrárpolitikát szeretnénk megvédeni minden polgár javát szolgálva. Kapula Santos jelentéstevő úr kapja meg a szót, majd pedig a többi tag. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném üdvözölni Bálcáni asszonyt itt. Tavaly is nagyon jó volt az együttműködés közöttünk, és az, hogy idén is ő végzi ezt a munkát, garantálja a munka minőségét és az együttműködés minőségét is. De azt hiszem, most nem tudok itt beszélni a bizottságnak a prioritásairól sajnos, mert még vitát nem folytattunk erről, így csak a saját véleményemet fogalmazhatom meg ezzel kapcsolatban. Ahogy Bálcáni asszony is mondta, szoros a korlát a költségvetésnek, a piacintézkedési, a vidékfejlesztési és más területen konkrét programokban elég szűkek a keretek, épp ezért az egyensúlyt nem tudjuk biztosítani, például a közvetlen kifejezetések eléggé merevek. Épp ezért nekünk elsősorban a piac intézkedésekre szánt költségvetésről kell gondolkodnunk. Tehát megvizsgálni, hogy mik az elvárások, a piacok az árupiacok nagyon változnak, és ennek jelentős a hatása az Európai Unió termelésére, elsősorban a főtermékeket illetően. A, az, a marhahúsipar például nagy válságban van. És a kintlevőségeket illetően, amelyeket nem tudunk még megmérni, az élelmiszer egyensúly szempontjából Afrikára kell gondolni, és Japánra, e, ahol a helyzet nehézé teszi, hogy most kidolgozzunk jövőbeli hatás e, vizsgálatokat az élelmiszer termelésre. Nem csak Európában ez a helyzet, hanem az egész világon. Tehát épp ezért ezeket az ágazatokat, részeket különös figyelemmel kell követnünk, és megvizsgálni, hogy mire is koncentráljunk, és a pénzügyi eszközöket illetően meg kell vizsgálni, hogy az Európai Uniónak mire van szüksége 2011-ben, hogy a, a legfőbb kihívásokra válaszoljon. Nos, a konkrét programokat illetően A különböző előirányzatok között nyilvánvalóan vannak nagyon fontosak, és nyilvánvalóan a bizottságban, bár nem mezőgazdasági téma, továbbra is támogatjuk majd például az iskola élelmezési programot, nem csak azért, mert ez a koros elhízás elleni harcnak része, hanem a kiegyensúlyozott étrendnek is, étrend szempontjából is fontos. Aztán az iskolatejnek a problémája is ugyanilyen, vagy programja ugyanilyen fontos. Tehát ezekkel kell biztosítani, hogy mik is szerepelnek a listánk legfontosabb céljai között. Tehát ezeket folytatni kell, és nem hiszem, hogy a jelenlegi helyzetben én tovább információval szolgálhatnék, épp ezért érdeklődéssel hallgatom majd a kollégák véleményét, és reméljük, hogy 2001-ben jobban el tudjuk osztani a költségvetést, amely továbbra is 60 milliárd euró marad. Tehát remélem, hogy ennek megfelelő, ez megfelelő súlya szerepel majd a költségvetésben. Most akkor megint ez asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni a bizottságnak és Kapolas Szantos úrnak is a munkáját, és a 2012-es kétségvetése kapcsolatban sok szerencsét kívánok neki, ugyanis már a 2011-es költségvetése kapcsolatban is sok problémánk van az intézmények közötti tárgyalások és az eredmények értelmében. Tehát remélem, hogy a 2012-es költségvetése kapcsolatban jobb eredmények lesznek. Korai még konkrét dolgokról beszélni, de ugye említette az előadó a piaci intézkedéseket, amely tényleg nagyon fontos fontos téma, ennek is az egyik prioritásunknak kell lenni. Legutóbb a számlák kapcsolatban már beszéltünk erről, és ezért azt kérdezem, hogy a bizottság a közvetlen kifizetéseket illetően hogyan látja a helyzetet, ugyanis még mindig vannak problémák a tagállamokkal. Aztán Kapulás Szantos úr a, említette az iskolai tej és élelmezés kérdését is, és és az világ élelmiszerbiztonság kérdését is, és a mostani események tükrében ezek nagyon fontos, ugyanakkor nagyon tudjuk, hogy nagyon jól tudjuk, hogy az erre rendelkezésre álló összegek azok nagyon szűkek, és a kapnak a problémáit is látjuk, és bár ezek nem mindig közvetlenül kapcsolatok, kapcsolatosak, azért lesznek közös elemek a viták során. És remélem, hogy a parlament jobb eredményt tud elérni a költségvetési folyamatban, mivel ugye egyenlő jogú partnerek vagyunk, mint a 2011-es költségvetésben. Nem tudom, hogy a tanács valóban ér, érzik-e az élelmiszerbiztonság és a mezőgazdasági dimenziónak a fontosságát, és remélem, hogy Kapula Santos úrnak sikerül ezeket majd a vitában erősíteni. Köszönöm. Lavia kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék az Agri Szakbizottság tagjaként köszönetet mondani Válcáni asszonynak azért, hogy eljött ide hozzánk, és a következő költségvetési évre vonatkozó iránymutatásokat bemutatta és azért is köszönet jár neki, hogy már a költségvetési eljárás elejétől fogva bekívánja vonni az összes szakbizottságot, ez nagyon nagy pozitívum. És támogatom is. Mindezek a jó szavak arra is vonatkozik, amit elmondott azzal kapcsolatban, hogy a 2020-as stratégiára kellene leginkább koncentrálnunk hiszen itt van meg a kapcsolat az éves költségvetési eljárásokkal. Mindenképpen igaz az, hogy az eddigi több éves költségvetési keret végénél tartunk, és ez nagy mértékben befolyásolja majd a rendelkezésre álló eszközök felhasználását. A másik oldalon nyilván észszerű lenne egy másfajta elgondolás is, hiszen az elmúlt évek, az elmúlt év tapasztalatai a költségvetési eljárás során megmutatták, hogy azért van még mit tanulnunk. Az év végén megfogalmazta a tanács és a tagállamok is felénk, hogy csökkentsük a kifizetési előirányzatokat. Ez pedig a kettes kategóriát nagybértékben módosította. Úgyhogy ebből kell kiindulnunk. Figyelnünk kell tehát nagyon pontosan arra, hogy milyen óhajokat, sóhajokat fogalmazunk meg. Osztom Válcáni asszony véleményét, hogy a prioritásoknál, az előkészítő intézkedések és a kísérleti projekteknél pontosan nézzük meg, hogy hol vannak jó tapasztalatok, az előző időszakban. Azt is alá kell húznom, hogy azért még a folyamat elején tartunk, hiszen megvárjuk a bizottság költségvetés tervezetét. És éppen ezért piaci jellegű intézkedéseket megfogalmazni még nagyon korai lenne. A nyári szünet után az év második felében amikor eljön az felülvizsgálat ideje, akkor fogunk tisztán látni, és akkor látjuk majd a piaci eszközök és a, az egyéb eszközök szükségességét. Fel kell mérni és ki kell értékelni ezeknek a, az eszközöknek a miben létét, és ahogy Coppola Santos és McGuinness képviselők is elmondták, szép számmal vannak ilyenek, Ugyanakkor ott vannak a korlátozott marzsok, hogy az iskolai gyümölcs itt már elhangzott több ízben, de azért lássuk, hogy itt már a két éves időszakon, két, és, két éves időszakot tekintve már túlhaladtunk a lehetőségeinken a kifizetések tekintetében. Köszönet még egyszer Bálcáni asszonynak, én úgy gondolom, hogy az Agri Szakbizottság nagyon hatékony vitát fog folytatni a következő éves prioritásokról. Stefan Lefol következik, majd pedig Reimers képviselő. Köszönöm szépen. Először is szeretném azt elmondani, hogy a 2012-ös kétségvetéssel kapcsolatban segítségre fogunk állni, és tudjuk, hogy nagyon szigorú körülmények között kell ezt megoldanunk. Erről már beszéltünk, és látjuk, hogy a, a kötelezettségvállalások és a kifizetések között lesznek problémák, és épp ezért mindegyik bizottságnak működni kell ezzel kapcsolatban. Ma tudjuk, hogy a munkahely teremtés szempontjából több terület fontos, de a mezőgazdaság is nagyon fontos, és a jelenlegi események azt mutatják, hogy az élelmiszerbiztonság elkerülhet, problémának megoldása elkerülhetetlen. Francesca megkérdezte, hogy a mi bizottságunk szempontjából mi lehet a fontos prioritás. Nos, a jelenlegi helyzetben én két-három dologra szeretném a fegyelmet irányítani. Az első az, hogy a mezőgazdasági politikának a 2020-as európai stratégiát magáévá kell tenni, különösen azokat a kérdéseket, amelyek a környezetvédelemmel, a források megőrzésével és egy bizonyos szintű versenyképesség és termelékenység megtartásával kapcsolatosak. De minden esetre a 2020-as stratégiába illeszkedik be. Az első fontos kérdés az, hogy az az európai állattenyésztés válságban van, de ez valószínűleg tartós válság lesz. És az, a, az állatok táplálásának a költsége növekszik, mert a gabonáknak az ára is növekszik, és ez a feszültség azt hiszem, hogy hosszú ideig olyan elem marad, amelynek minden hatását figyelembe kell venni. Épp ezért azt javaslom, hogy akár csak a 2011-es költségvetésben azokat az összegeket, amelyeket a gabonákra szántak, szintén figyelembe vegyük, és az állattenyésztés szempontjából figyelembe vegyük ezeket 2012-ben. A kísérleti projektek szempontjából mi szeretnénk, hogy olyan lehetőségeket biztosítsunk az uniónak, amely a válságból való kilábalást segíti. És szeretném, hogyha egy európai stabilizációs alapról kezdenénk elgondolkodni azért, hogy Európa gyorsan reagálhasson, amikor súlyos válsággal kell szembenézni az, e- az európai mezőgazdasági termelés szempontjából. Nos, ez az a három célkitűzés, amelyet szerettem volna jelezni ma délelőtt, mert ezek az idevágódó gondolataink. Köszönöm. Stefan, Reimers. E Köszönöm Reimers képviselő, majd George Lyon. Köszönöm szépen, én is meg szeretném köszönni Balzáni asszonynak, hogy itt van közöttünk. Ugyanakkor, amikor a munkahelyek kérdéséről beszélünk a mezőgazdaságban a jövő évben, akkor arra is koncentrálnunk kell, hogy ne csak magában a mezőgazdaságban, hanem a mazergazdasághoz kapcsolódó, a vertikumban följebb vagy lejjebb elhelyezkedő, vagy jobbra-balra elhelyezkedő ágazatokban is dolgoznak sokan, és ezeket a munkahelyeket is biztosítani kell. Például az oktatás, a képzés és a továbbképzés kérdését sem szabad a napirandról venni, e, ezekbe a, ezekbe a területekre is be kell fektetni, hiszen ez a jövő biztosítéka ezen felül a fiatal gazdálkodók képzése nagyon fontos, hiszen éppen a fiatalokat kell megnyerni a mezőgazdaság ügyének, azért, hogy átvegyék a gazda- gazdaságokat és folytassák a termelést. De ugyanakkor tudjuk azt is, hogy egész Európában takarékoskodnunk kell nem csak a pénzügyi nehézségekbe jutott országoktól várjuk el a szigorú gazdálkodást, hanem az Európai Uniónak példával kell előjárnia. Ezért itt a szakbizottságban alapos vitát kell folytatnunk azért, hogy az eszközök felhasználását valóban nagyon óvatosan kövessünk nyomon, és megmutassuk azt, hogy közösen, felelősségteljesen tudunk bánni a pénzzel. Köszönöm a Reimers képviselő, és most pedig George Lyon kap szót utolsó felszólalóként. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is meg szeretném köszönni Bálcáni asszonynak a hozzászólását. Két kérdésben szeretném hogy segítsen, hogy tisztában lássunk. McGinnis asszony az egyiket már fel is vetette, ez pedig a plafon, a közvetlen kifizetések plafonja hogy néz ki ez a plafon az idei évben, hol húzzák meg ezt a felső határt, és aztán a 2013-as utáni időszakban legalábbis az aggájaink az, hogy itt túlléphetik ezt a plafont. Másodszorban pedig arra is kíváncsi volnék, hogy a vidékfejlesztési programok alapjai már megfelelően kerülnek lehívásra, vagy pedig nem eléggé. Tehát, hogy hogyan néz ki ezeknek a költségvetési, csökkentik-e ezeket a költségvetési sorokat, vagy pedig feltöltik-e ezeket a, 2000, a következő költségvetésben. Tehát e két kérdésben köszönném, hogyha Bálcáni ezt, hogy még meg érzéseket tenne. Köszönöm szépen, köszönöm a felszólalásokat, és most Aldo Longó igazgató úrnak adom meg a szót, aki utána pedig Francesca kapja meg a szót. Aldo Longó igazgató úr. Köszönöm szépen. Igazgató úr, köszönöm, hogy meghívtak ebbe a nagyon érdekes vitára. Köszönöm Bálcáni képviselőasszonynak, hogy bemutatta a jelentés tervezetét. Úgy gondolom, hogy két olyan kérdés van, amelyel foglalkozni kell, ami feltűnik. Egyrészt a közvetlen kifizetésekkel kapcsolatos aggály, aggodalom a 2012-es évben illetve az a kérdés, hogy megmarad-e a költségvetési fegyelem ezzel kapcsolatban. Azután pedig a vidékfejlesztési alapok működésére is rákérdeztek, illetve hogy a több éves programokban hogyan ö, nézzen ki ez az egész. A 2012-es költségvetést készítjük elő, és erről a bizottság hamarosan meg is nyilatkozik. Nos, ez a költségvetés egy olyan időszakban került megfogalmazásra, egy, voltak éppen egy krízis időszakban, hatalmas nyomás nehezkedik a költségvetésekre, és éppen ezért ezzel a feszes költségvetési helyzettel tisztában kell lennünk. Másrészt, és erről több képviselő beszélt is, Természetesen a 2007-2013-as költségvetési időszak záró szakaszába lépünk, és természetesen meg kell gondolnunk azt is, hogy a több éves programmal milyen tendőink vannak. Teljesen nyilvánvaló, hogy Mindennek következményei vannak a 2012-es költségvetés tekintetében, amelyet most határozunk meg. Idén különös figyelmet fordítunk arra, hogy a költségvetésben felmerülő igényeket szemügyre vegyük, figyelembe vesszük a piac változásait, és igyekszünk feltérképezni bizonyos piacokon a jövőbeli helyzetet a nemzetközi fejlemények éppen kialakuló helyzetet, utalok a Japánra, vagy az Észak-Afrikában zajló eseményekre, melyek minden bizony, amit kihatással lesznek a piacokra, és igyekszünk ezt a fajta piaci volatilitást felmérni, és erre felkészülni. A költségvetési plafonoknál, amelyek különböző intézkedésekre vonatkoznak, például a közvetlen kifizetésekre igyekszünk ezt figyelembe venni, ezeket a jelenségeket. Figyelembe veszük persze azt is, hogy bizonyos támogatási formák még phasing in fázisban vannak, különösképpen jövőre lesz ez igaz. De hadd válaszolok a konkrét kérdésre. Fenn van a, fennáll a veszélye annak, hogy fennáll a kockázat annak, hogy a pénzügyi fegyelem elvét alkalmazzuk. Nos, a bizottságnak március 31-ig egy tervezetet kell elkészítenie, nagyon közel áll hozzánk ez a határidő, és ekkora számíthatnak a bizottság javaslatára. Én nem látom túlontúl agályosnak a helyzetet, de ugyanakkor, ahogyan több képviselő említettem, aggályok és félelmek is felmerülhetnek, hiszen a nemzetközi helyzet fokozódik. Egy szóval a költségvetési előirányzatokat figyelembe kell venni, és természetesen a vidékfejlesztési programok is figyelembe vendők. Hogyha 2008-ban, 2009-ben és 2010-ben a fejlesztési programok keretszámai alacsonyabbak voltak, mint ahogyan ezt előirányoztuk a költségvetési tervben, de ugyanakkor mégiscsak a 2010-es évben növekményt könyveltünk el. E tekintetben tehát nem világos, hogy mire számítsunk a jövőben. Ezek a programok 35%-kal lépték túl a keretet 2009-ben. Hogyha megvizsgáljuk a 2007-2010-es időszakot, akkor a teljes költségek e programok alatt 37 milliárd euróra tehetőek voltak. Tehát a teljes pénzügyi csomag 39%-ára feleltek ezek meg a 2007 2010 11-es, 13-as időszakban. Jelzem azt is, hogy a tagállamok becslései 2011-ben 13,7 milliárdra tehetőek, és ez összevethető azzal a 12,2 milliárddal, a költség, a, amely a költségvetésben szerepel. És ez az utóbbi szám természetesen a transfereket is tartalmazza. Azaz, 2013-ban nem várható, hogy alacsonyabb mennyiségű pénzt használjunk fel, kevesebb pénzt használjunk fel, mint, amelyet, mint amit előirányoztunk volna. A perspektívák tehát jók, azt mondhatjuk, hogy a programok jó előrehaladást érnek el, és hogyha a tagállamok előrejelzései megerősítésre kerülnek, akkor mind 2011-ben, mind 2012-ben jó eredményekre juthatunk. Remélem, hogy a feltett kérdésekre mind válaszolni tudnom. tudtam. Köszönöm szépen. Most pedig eh, látjuk, hogy eh, van oka reményre, és most pedig megadom Franceszkének, majd Louise-nak a szót. Nem, először Louise-nak, aztán Franceszkának. Obrigado, Presidente. Eu queria apenas completar. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak néhány megjegyzésem lenne a kísérleti projektek és az elégkészítő lépések kérdésében. A bizottság értékelése a javaslataikat illetően nem éppen kedvező. Tehát épp ezért számunkra hasznos, hogyha hangosan gondolkodunk ezekről a kérdésekről, hogy vajon a negatív értékelés annak az eredménye, hogy rosszak voltak a kedvezményezéseink, vagy pedig azért történt ez, mert a bizottság nem elég mozgásteret látott a saját prioritásainkat illetően. Tehát ezért erről konkrétan el kell gondolkodnunk, bár az összegek nem jelentősek, hogyha összehasonlítjuk a többi kérdéssel. Egy másik gondolatom, mint ahogy hallottuk a bizottság képviselőjétől, a vidékfejlesztési termékekkel kapcsolatban alacsony a végrehajtási arány. Hát ez nyilvánvalóan a finanszírozás kérdéseivel kapcsolatos. Vannak olyan tagállamok, amelyeknek nagyon nehéz, amelyek nagyon nehéz ö, ö, helyzetben vannak, és nem igen tudnak a közösségi forrásokhoz ö, hozzáférni, azokat megfelelően felhasználni. Ö, Épp ezért nekünk szélesebben kell, e, e, körben kell elgondolkodnunk a társfinanszírozásról, és hogy ez mit jelentett majd a jövőben. Ugyanis a válság nem igen úgy néz ki, hogy rövidesen megszűnik és javulni fog. Tehát még egyszer megköszönnénk Bálcáni asszonynak és a kollégáknak, akik hozzászóltak. Feljegyeztem a megjegyzéseiket, minket, és nyilvánvalóan a saját stratégiánkat és véleményünket kell össz kialakítani és kifejezni. Elnök, köszönjük szépen, most Francesco. Francesca. Egyet értek, amelyet Kapolos Santos, azzal, amit Kapolos Santos kolléga mondott, az úttör, a kísérleti projektek és az előkészítő fellépések kérdésében. Tehát nyilvánvalóan a rendelkezésre álló összegeket kell felhasználni azért, hogy más kezdeményezéseket, más felelősségeket, más politikai prioritásokat is megvalósíthassunk. És nyilvánvalóan figyelembe kell venni a bizottságnak az értékelését is mivel ugye azt mondták, hogy nem egészen pozitív a az ítéletük az e, e, kísérleti projektek és az előkészítő fellépések e, tekintetében. Tehát a nyár előtt még egy ideiglenes listát kellene felállítani ezekről a kísérleti projektekről és az előkészítő fellépésekről, és elsősorban a bizottságnak a felelősségi köreit figyelembe venni. Azt hiszem, a néhány kollégáknak a véleményét, különösen Stefanét és másokét figyelembe kell venni, tehát hogy a 2020-as stratégiának lehetőséget kell biztosítani arra, hogy kiterjesszük a mezőgazdaságnak a tér, ter, térfelét, és pedig új irányokba nyissuk meg. Ez nem csak munkahelyek kérdését veti fel, hanem az éghajlatváltozás problémáját is. Épp ezért nagyon óvatosan kell a forrásokat felhasználni. Tehát 2020-ra előre tekintve ennek a bizottságnak, amelynek a prioritásokat meg kell határozni, olyan körülményeket kell biztosítani, amelyek innovatív érintkezési pontokat biztosítanak. Elnök, köszönöm szépen, Francesca. Tehát akkor a 12-es napi rendi pontot lezártuk. Nagyon rövid szünetet tartunk, mert Csolosz biztos úr nem sokára érkezik, és vele eh, fogunk eszmecserét folytatni, tehát most néhány perc szünet következik. Riprendiamo. Nos, kezdjük akkor újra az ülést. Szeretném üdvözölni Dacian Csolosz biztos urat, aki a jogalkotási programjáról fog beszélni a 2012-es évre. Nyilvánvalóan 2012-ben a KAP reformjára fogunk elsősorban koncentrálni, és ezzel kapcsolatban az idei évben dolgozza ki a jogalkotási javaslatot a bizottság. Persze ez nem azt jelenti, hogy nem lehetnek más fontos mezőgazdasági projektek 2012-ben. Épp ezért nagyon örülünk, hogy alkalom adódott arra, hogy a biztos úrral találkozzunk eszmecserére a szakbizottságunkban. Az ütemtervet fogja bemutatni, amelyet a bizottság most készít elő. Köszönjük, Dacian! öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni azt, hogy meghívtak engem ebbe a szakbizottságba, hogy beszéljünk a prioritásokról, amelyeket 2012-re állítottunk fel. Nyilvánvalóan a bizottság szokás szerint a munkaprogramját majd előkészíti és bemutatja 2012-re, de e, most már beszélhetünk a legfontosabb feladatokról, amelyek eléggé természetes módon alakulnak ki abból a munkából, amelyet tavaly elkezdtünk el. Először is szeretnék emlékeztetni arra, hogy már jó tapasztalataink vannak a közös munkáról, amikor a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatban dolgoztunk együtt, amikor a első olvasatban megvizsgáltuk a jogalkotási programot, amely eléggé bonyolult volt, de ez együttdöntést együttdöntés során történő együttműködésnek a hatékonyságát mutatta ez a munka. Tehát a, például a banánkereskedelemmel kapcsolatos csoport csomagnak a kidolgozása, vagy az alkohollal kapcsolatos tervezetek. Nyilvánvalóan a munka központi eleme a kap reformjával kapcsolatos elsősorban. A Lion jelentésnek az elfogadása és az bizottság közleménye is ezt mutatja. Most pedig E, a jogalkotási csomagnak az előkészítés, előkészítésén dolgozunk, nagyon intenzívek az eszmecserék, tehát úrral, és a tanács is a saját következtetésein e, munkálkodik most. A jogalkotási javaslatok a 2013-as kappal kapcsolatban az idei év második felében készül el, azután, hogy a pénzügyi, több éves pénzügyi tervezetet június végén bemutatják. Tehát a jogalkotási javaslat, amely a KAP reformjával foglalkozik, szintén ebbe a csomagba kerül, és a pénzügyi tervezet után pedig valószínűleg őszel fogjuk a jogalkotási javaslatokat e, bemutatni. És e, valószínűleg a hatástanulmányba is bevesszük ezeket a pénzügyi, e, pénzügyi vonatkozásokat. Ugyanakkor fontos az is, hogy ezeket a jogalkotási projekteket, amelyek a legfontosabb feladatok közé tartozik, és a soros magyar elnökségnek is a fontos feladatai közé tartozik, mint például a tejcsomag. Ehhez a bizottság segítséget nyújt azért, hogy első olvasatban is már foglalkozhassunk ezekkel a javaslatokkal. Tehát ez az önök munkáját is segítik, ezek, ezzel a két fontos projekttel kapcsolatban, Garcia Perez asszonynak a munkájával és a másik projekttel kapcsolatban. Tehát 2012-vel kapcsolatban a jogalkotási javaslatokkal kapcsolatban fogunk eszmecserét foglalni, hiszen valószínűleg 2012-ig ezzel fogunk foglalkozni mivel a javaslatok 2011 őszén fognak megérkezni, a munka derekát 2012-ben fogjuk végezni. Nos, ugyanez a központi eleme ennek az én hivatali időmnek, ezen túl önökkel új, önök elé új kezdeményezésekkel is fogok állni, hiszen már nyilvános konzultációt fog, foglal, folytatunk a promóciós, a, a mezőgazdasági termékek promóciájával kapcsolatban, hiszen ennek következetesebbnek kell lenni, és a jelenlétének is jelentősebb szerepet kell szerepelni a kapon belül szükség van arra, hogy megragadjuk azokat az alkalmakat, amikor megnyílnak a piacok, és az európai minőségi termékeket is elismertetni nemzetközi szinten nagyon fontos ezért, hogy a mezőgazdasági élelmeszeri ipart a minőségi termékek felé irányítsuk, azért, hogy a mezőgazdasági ágazat hitelesebb módon részt vegyen a piacban. Ugyanakkor szükség van erősebb kommunikációs eszközökre is, kompromíciós eszközökre a belső piacon belül is. Ezért azt kértem a szolgálataimtól, hogy javaslatokkal álljanak elő ezekkel az orientációkkal kapcsolatban, tehát hogy a promóciós feladatokat dolgozzák ki. És Eppizer egy zöld könyvet szeretnénk kiadni, a promóciót illetően, amely Európát segíti. Ezen kívül jövő év elején egy közleménnyel szeretnénk kiállni a, a nyilvános vita eredményeként, tehát olyan közlemény, amely a promóciós politikának a fő vonulatait meghatározná és ez a, nyilván a költségvetéssel is kapcsolatos. És 2010-ben ezen kívül még az év vége elé, előtt szeretnénk egy jogalkotási javaslatot is létrehozni, amely meghallgatja, meghatározza azt a jogi keretet, amelybe beleillesztjük ezt a promóciós politikát a kapon belül. Nos, ezek olyan projektek, amelyek fontosak számomra, ugyanis ezek konkrét választ adnak azokra a vitákra, amelyeket folytattunk a mezőgazdasági, mezőgazdasági élelmiszeripari ágazatnak a lehetőségeiről. Tehát, hogy ezeknek milyen fontos az Európa, a szerepe az európai iparban. A hangsúlyt a termékek minőségére kell helyezni, és a a rövid köröknek a megállapítására. Tehát e- így tudunk együtt építkezni. Aztán a Lisszaboni szerződésnek a rendelkezéseit tovább folytatjuk, megvalósítását tovább folytatjuk, és az Európai Parlament és a tanács egycsal együttműködésben szeretnék előre lépni ezekben a projektekben. Nos, ezek a főbb elemek, amelyeket most tudat, amelyekről beszámolhatok önöknek. 2012-vel kapcsolatban a reform jogalkotási javaslatai keretében a termékek promóciájával is foglalkozunk, a mezőgazdasági élelmiszeripari termékek promóciójával. Ennyit akartam mondani. Köszönöm. Grazie, Dacian. Grazie molto. Köszönöm szépen, Dacian. Nagyon szépen köszönjük ezt az igen gazdag programot, amit éppen bemutatott. Elkezdjük akkor a vitát. Déli 12 óráig van időnk, akkor el kell, hogy menjen a biztos úr, úgyhogy kérem, legyen fegyelmezettek. A koordinátorokkal kezdjük, Desszúr az első. Köszönöm szépen, nagyon köszönöm a biztos úrnak is, hogy eljött hozzánk az Agri szakbizottságba, hogy beszámoljon a munkájáról, és vitát folytasson velünk erről. Az agrárpolitika reformjával kapcsolatban én vagyok a jelentéstevőbe, és nyújtottam egy jelentést ebben a témában, és most arról folytathatunk vitát, hogy hogyan tudjuk javítani ezt a jelentést. Nagyon nyitott vagyok az ötletekre, a javaslatokra. A célom az, hogy 2013-at követően is megfelelő körülményeket biztosítsunk a termelők számára. Nyilván ezeket itt közösen kell megvitatnunk. Azt gondolom, hogy egyetértünk abban, hogy a pénzügyi eszközök a közös kap vonatkozásában 2013-ra is biztosítottak kell, hogy legyenek. És úgy gondolom, hogy abban is egyetérthetünk, hogy fenntartható és a forrásokat kímélő mezőgazdaságot szeretnénk a következő időszakra. A következő hetekben és hónapokban eh, nem akarunk vitát nyírni, nyitni arról, hogy az első vagy a második pillében helyezzük el majd a greeninget, hanem hiszen gondolom, hogy itt észszerű megoldást találunk, hanem inkább az kell, hogy legyen a legfőbb prioritásunk, és mindig ezt mondják a gazdák is, amikor kint vagyok náluk, hogy kevesebb legyen a bürokrácia, egyszerűsödjenek a rendszerek. Minden javaslatra nyitott vagyok tehát, hogy egy egyszerű rendszert alakítsunk ki, megmaradjanak azonban a közös célkitűzések. Köszönetet mondanék a jó együttműködésért, amelynek már többször tanújelét adta Paulo de Castro, elnök úr is beszámolt arról, hogy a Lisszaboni szerződésben foglaltak megvalósítása kapcsán fontos, hogy ön is reagáljon a mi felvetéseinkre, és jól működjen ez a közös munka. Várom most a kedves kollégák hozzászólásait, mint ahogy mondtam, várom a javaslatokat, amelyek nyilván javítani fogják a jelentést. Ezeket kompromisszumos módosítók formájában integrálni fogom a jelentésbe. Bizonyára ez a kap reformja az újraorientált mezőgazdasági politika vonatkozásában hasznos lesz. Kapola Santos képviselő következik. Köszönöm szépen, örülök, hogy itt van ma velünk a szakbizottságban. Nagyon sokan elmondták, és én is egyet értek azzal, hogy nagyon fontos éve ez a munkánknak, főleg a reform tekintetében. Na, mi szocialisták szeretnénk elmondani önnek, hogy örömmel tölt el bennünket a kompromisszum, hiszen a, a parlament pozícióját és a parlamenti aspektust az együttdöntésben erősíti ez. Ezt a nyitottságot és a kompromisszumra való elszántságot, a párbeszédre való készséget üdvözöljük. A saját meglátásainkat természetesen elővezetjük, de a kompromisszum nyilván azt jelenti, hogy a másik oldal is meghallgat bennünket. A szocialista csoport nagyon komolyan elgondolkodott a feladatokról. Azt gondolom, hogy megvan egyfajta belső kohézió. Tegnap volt egy ülés, és van egy előzetes kompromisszum a legfontosabb kérdésekben. A legtöbben támogatni tudják ezt a frakción belül, és ezért a módosítókra is koncentrálunk, de a fontosabb kérdésekre is. Tehát, mint ahogy mondtam, abszolút nyitottak vagyunk a dialógusra, nem csak azért, hogy erős legyen a kap, hanem annak biztosítására is, hogy a parlament tárgyalási pozíciója megalapozott legyen. Úgyhogy érdeklődéssel várjuk, hogy megszülessen a jó eredmény és a jogalkotási csomag természetesen homlokterünkben áll, és reméljük, hogy itt is sikerül előre jutnunk. A minőség és a tejcsomag nyilván nagyon lényegesek, és komolyan kell dolgoznunk, keményen kell dolgoznunk ezeken. Örülök azoknak a híreknek, amelyekről éppen beszámolt a biztos úr, abban a vonatkozásban, hogy a termékpromóciós stratégiát körül határolják. Azt gondolom, hogy ezt nagyon pontosan meg kell fogalmazni. Ezzel lehet hozzájárulni ahhoz, hogy a mezőgazdasági termékek sikeresek legyenek a piacon. Utolsó megjegyzésem Ugye a 2012-es költségvetési eljárás elejéről beszélünk, ahol a parlament is elmondja a saját prioritásait, de várjuk a bizottság célkitűzéseit is. Amikor ez meg lesz, akkor politikailag is mérlegelni fogjuk a megfogalmazottakat. Nyilván a klímaváltozásra gondolok itt, a különböző természeti csapásokra, amelyek érzékenyen érintik a mezőgazdaságot, aztán a politikai nyomás, amit látunk Észak-Afrikában is tudjuk a japán eseményeket is. Nyilván az Európai Uniónak is reagálnia kellene ezekre a fejleményekre, és ezek valószínűleg megjelennek majd a jövő évi költségvetésben is. Úgyhogy a kilátások érdekelnének 2012 vonatkozásában a bizottság vagy a parlament részéről hol van szükség reakcióra? Van-e információja a bizottságnak, amely birtokában e, a fontos vitában, a 2012-es költségvetés vonatkozásában tovább léphetnénk. George Lyon következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Üdvözlöm a szakbizottságunkban, nagyon örülünk annak, hogy Csolos biztos úr itt van körünkben és elmondja a 2012-es munkaprogramját. Először is hagy mondjam el, hogy jó a tapasztalatunk, a Lisszaboni szerződés életbelépése óta nagyon szoros az együttműködés a parlament és a bizottság között. És ez a jó munka kapcsolat önnel, illetve az isviselőkkel nagyban segítette a munkánkat. Pár kérdésem, sőt számos kérdésem lenne azzal kapcsolatban, amit az expozéjában elmondott. A jogalkotási javaslatok közététele úgy tűnik, hogy ősszel kerül erre sor. Nem tudom, hogy erre vonatkozóan pontosítani tudna-e. Szeptember, augusztus vagy novemberről van szó. Jó lenne tudni a pontos időpontot, hogy mikor tudjuk meg, mi szerepel ezekben a javaslatokban. A második dolog, Ugye egy költségvetési javaslat a több éves pénzügyi keretre vonatkozóan körvonalazódik. Szerepele majd ebben a különböző költségvetési fejezetekre vonatkozóan konkrét számok, vagy pedig a prioritásokat rögzíti inkább, tehát egyfajta tervezet lesz -e ez, hiszen láttunk már ilyet 18 hónappal ezelőtt, ami a prioritásokat rögzítette, nem láttuk azonban a konkrét részleteket az egyes fejezeteken belül, úgyhogy nem tudom, hogy mit fogunk látni majd a következő dokumentumban. Az agrártermékek promóciójával kapcsolatban, amit elmondott, nagyon jó kezdeményezésnek tartom, viszont a részletek itt is érdekelnének, hiszen a promóció, a termékeknek a reklámozása, nem csak az európai piacokon fontos, hanem más piacokon is. Meg kell nézni, hogy eddig mit értünk el. És érdekelne az, hogy hogyan kívánja itt ezt a promóciót kieszközölni. Utolsó megjegyzés. Nagyon fontos kérdése utalt az expozéjában, de Gücht biztos úrral találkoztam két héttel ezelőtt, és elmagyarázta, hogy a bizottság bízik abban, hogy ajánlatot tud tenni a Merkozor országok felé a szabadkereskedelmi megállapodás vonatkozásában. Elmagyarázta, hogy ön és a tisztviselői a felelősek azért, hogy ezt a, az ajánlatot megfogalmazzák az agrártermékek vonatkozásában, Brazília, Argentina és egyéb Mercosur országokra gondolok itt, akikkel kereskedik az EU a kérdés az, hogy lezárult-e már ez a munka, azaz ez az ajánlat megszületett-e, amennyiben igen, van-e hatásvizsgálat, a tekintetben, hogy ez a piacra milyen hatással lesz, harmadsorban pedig azokat az aggályokat ismeri-e, tudatában van-e azoknak, amelyek Skóciában felmerültek, a marha tenyésztők körében, mert félő, hogy Argentinából és Brazíliából nagyon olcsó import fog beáramlani. Úgyhogy amennyiben ilyen irányba mutat az ajánlat, azt nem hinném, hogy el tudjuk fogadni. Nagyon hálás lennék, hogyha elmagyarázná, hogy most a folyamatban hol is tartunk. Köszönöm. James Nicholson. Nicholson következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném elmondani, koordinátorként is, hogy örülünk, hogy itt van, és körvonalazta a jövőre mutató prioritásait. Számos dolog már elhangzott, amit én is szerettem volna elmondani, és nagyon hálásak lennék azért, hogyha még egy pár dolgot elmondana, hiszen a reformra vonatkozóan a javaslatait már elmondta nekünk. Először júliusról volt szó, most már őszre tevődött át. A kérdésem az, hogy esetleg egészen karácsonyig várnunk kell majd a javaslatokat, mert azért az idő elszalad, és a munkát így is úgy is el kell végezni, hogyha reformokat akarunk, nem szabad halogatni. Úgyhogy itt kérem legyen egy kicsit pontosabb. Üdvözlöm egyébként azt a tényt, hogy azt mondta, hogy a, az EU-s agrártermékek promócióját támogatja. Nyilván az EU-n belüli promócióra is szükség van, de az EU-n kívüli promóció is ugyanolyan fontos, úgyhogy erre vonatkozóan is várnám a konkrétabb javaslatokat. Számos szervezet létezik, akár a saját tagállamomban is, és a kérdés az, hogy ha, ha bölcsen költjük el a pénzt a promócióra, akkor azt is meg kell vizsgálni, hogy hol lehet legjobban elvégezni ezt a promóciót. Mindenkit meg kell hallgatni az összes régióban, tehát mi legyenek, mik legyenek a trendek a jövőre nézve. A legfontosabb prioritás az lesz az ön elmondása szerint, hogy keresztül vigyük ezt a reformcsomagot, és a parlamenten belül ugye a DESZ aspektusból vizsgáljuk a lehetőségeket, illetve a Lion jelentés mentén vizsgáljuk a kap reformját. Kapula Santos képviselő úr is elmondta, hogy nagyon sokféle vélemény létezik itt az Agrin belül, a tekintetben, hogy milyen is legyen a kap és akkor még finoman fogalmaztam. Egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, és ez sok mindenkit érdekel. Ugye az egyszerűsítés egy nagyon fontos vesző paripánk az adminisztráció csökkentése, a bürokrácia csökkentése. Ugye sokan Európában termesztenek, és ők is ezt az egyszerűsítést várják. De az én meglátásom szerint az a probléma, hogy minden reformmal az a helyzet, hogy hogy a túlszabályozást szeretnénk ugye visszaszorítani, hogy a gazdáknak és a termesztőknek egyszerűsödjön az élete, a helyzete, és a feldolgozóké is, de azért legyünk őszinténk, a 22-es paragrafusban olvashatják itt a DESZ jelentésben, hogy mire gondolok. Ezek az első pillért érintő változtatások lennének. Nem hiszem, hogy a greening az első pillér alá tartozik, sokkal inkább a második alá sorolnám. De a kérdés az, hogy a kettes pilléren belül hogyan tudjuk ezt szabályozni, mert nincsenek még meg erre a, a, az eszközök, a mechanizmusok. Azt kell mondanom, biztos úr, hogy a bizottság legyen nyitottabb a parlamenttel. Ne rejtsék véka alá a gondolataikat, hiszen itt vagyunk szakbizottságként, mindenki a saját régiájából, a saját országából jön saját prioritásaival, de nincsen meg az az egyértelmű iránymutatás, nincsenek meg a hatástanulmányok, hogy a 2012-t követő időszakra, 2020-at követő időszakra hogyan is fog alakulni a közös agrárpolitika. Rémes érzésem van a jövő tekintve, úgyhogy ha egy év múlva itt vagyunk, a kérdésem az, hogy a mostani élelmiszerellátás biztonsága már problémát okoz, akkor egy év múlva majd mekkora probléma lesz. Nyilván mindannyiunknak megvan a feladata, mind a három intézménynek, a nemzeti kormányoknak, mindenkinek megvan a felelőssége. De ugye az ellátási lánc biztonságáról beszélünk, de mit teszünk annak érdekében, hogy meg is valósuljon ez a biztonság? 99 óta itt vagyok a parlamentben, hegyekben állt a felesleges élelmiszer, mindenféle megállapotást kötöttünk, és most új problémák vannak előttünk. Most inkább az a gond, hogy nincs elegendő élelmiszer. Azt gondolom, hogy a problémákat meg kell oldani. James Lorenzo Font- Köszönöm szépen, James Lorenzo Fontano kapszót. Sorry, Martin Osling first. Először Martin Heusling. Nem jó jel, hogyha a zöldeket nem veszik észre, de hát... Na jó, hát így van, akkor így van. Biztos úr, örülök, hogy itt van. Valóban több ponton kell folytatnunk a párbeszédet. Hogyha az európai termékek hirdetési kampányát akarja elindítani, akkor egy hirdetési üzenetnek is kell ebben szerepelnie. Mi az, ami megkülönbözteti termékeinket az importtermékektől. Ez a fő kérdés. És az agrárreform során is erre a különleges minőségi jellegzetességekre kell figyelni. Ez lehetne az európai mezőgazdasági termékek, maga az európai mezőgazdaság hirdetésében rejlő üzenet is. De sajnos azt látom, hogy erőfeszítéseink ellenére az európai agrárpolitika sok területén még mindig az iparosítás irányába lépünk el, például az állattartás területén. Németországban elég heves vita zajlik az állattartó telepek koncentrációjáról. Ugyanakkor van egy ellentétes irány is, ahol sokkal kisebb léptékben tartják az állatokat, és ez, ez volna kívánatos. A bizottság és ezt pozitívnak tartom, fenntartja célját az agrárreform végrehajtása érdekében. Mondom, ezt üdvözlöm. A múlt novemberi döntésünkhöz hűnek kell maradnunk. Némiképpen ugyanakkor zavar, hogy a tagállamok itt, többek között egyébként az én országom, Németország is próbálják ezt aláaknázni, és a keppinget támogatják. Ezek ilyen gyors tüzelő fegyverekből leadott lövések, de ez az összvitát, a teljes koncepciót inkább zavarja, és figyelembe kell vennünk a költségvetési valóságokat is, valóságot is. Az a benyomásom alakul ki néha, hogy az agrárpolitikai vita a pénzügyi szféra valóságot nem is annyira veszi figyelembe az agrárpolitikusok, mintha még a megöröklött elképzeléseket követe, követnék, mi szerint, hogy az európai költségvetés nagy része a miénk, és ezt jól elköltjük. Azt gondolom, hogy új gondolkodásra van szükség. Azzal kapcsolatban, amikor amiről Albert Deszről beszélünk. Hát gyakran hallom, hogy Albert Desz nagyon kompromisszum képes, ezt üdvözlöm, de lehet, hogy már döntések előkészületében is érdemes lett volna kompromisszumkészséget mutatnia, hiszen számos módosító indítványt kellett benyújtani, aminek segítségével világos, egyértelmű jelentés jön létre. Azért van szükség erre a világos, egyértelmű jelentésre, hiszen a parlament állásfogla, álláspontját fogalmazza ez majd meg. Az egész vita célja ez kell, hogy legyen, nem az, hogy elhomályosítsuk, elmaszatoljuk a kérdést. Tegnap a piaci intézkedések és szabályok kérdéséről cseréltünk eszmét. Azt gondolom, hogy ezt a vitát el kell mélyítenünk, és még egyszer megszólítom a bizottságot, kérem a bizottságot, hogy világos anyagot készítsen elő arról, hogy a piaci intézkedések hogyan néznek ki. Nem tartok sokat a biztonságok, a biztosítékok vitájáról, de erre a dokumentumra szükségünk van, is hogy ma még a tejről is szó lesz. Központi jelentőséggel bír a tej ár sok kis és közepes gazdaság számára Európában. Éppen ezért tehát látni kell, hogy a piaci liberalizációval végezetül nem túl sokat érünk el. Nicholson kollega az élelmiszer ellátás biztonsága kérdéséről beszélt, és a világ élelmezésének kérdését is felvetette. Valóban látni kell, hogy a mi mezőgazdasági formánkkal nem tudjuk a világ nagy részét élelmezni. Hát látni kell az import, import mennyiségét, és ez azt bizonyítja, hogy nem vagyunk függetlenek és ezt a kérdést figy- valóban a figyelem homlokterébe kell állítani. Én visszaadtam a fehérje jelentést éppen azért, mert a szakbizottság mintha nem tudná, hogy a géntechnológia tekintetében a lakosság nagy véleményét mintha nem képviselni. Na jó, de ez egy másik kérdés, de hát a szójától való függésű, függőségünket is érdemes volna tematizálni, és szívesen hallanám a biztos véleményét a szójától való függőség tekintetében. Köszönöm. Kedves kollégák, itt ugye 2012-es tervről van szó, nem bár ha nagyon érdekes kérdésekről, de nem más kérdésekről van szó. Most pedig Lorenzo Fontánának oda a szót. Köszönöm, elnök úr! Én is meg szeretném köszönni a biztosnak, hogy itt van, és köszönöm, hogy mindent megtesz a termékeink eh, ügyének előbbre viteléért. Ez különbözteti meg az európai mezőgazdasági termékeket a más termékektől is, a mezőgazdaságtól, a magasabb minőség. De volna itt egy kérdésem is. George Lyonra utalok vissza, aki egy konkrét esetről beszélt amikor az Európa és a világ más részei közötti kereskedelmi kapcsolatokról beszélt, főleg a Mercosur államokkal való kapcsolatról beszélt. Azt mondta, hogy az ilyen viszonyokban gyakran az a probléma, hogy a más országokból importált termékek tisztességtelen versenyt teremtenek. Nálunk Európában szigorú minőségi normák vonatkoznak a termékekre mintha a harmadik államokban ez nem volna mindig igaz. Figyelembe véve, hogy ezen kritérium nem szerepel a kapra vonatkozó javaslatokban, kérdezem, hogy nem lehetne valamilyen politikai lépést megtenni, vagy egy olyan jogszabályt előkészíteni, mely biztosítaná, hogy, Európa, hogy az Európába importált termékek ugyanazon minőséggel rendelkeznek. Köszönöm szépen, és utána most megadom a koordinátoroknak a szót. Köszönöm szépen. Elégedettségemnek szeretnék hangot adni, hogy eljött hozzánk, biztos úr. Ön valóban megszólítható és együttműködéséről tesz tanúbizonyságot. Kérdésem vélhetőleg már megismétli az előttem elhangzott kérdéseket, hiszen ezt a kérdést voltak éppen majdnem minden ülésünkön is találkozónkor megbeszéljük, ez pedig a közvetlen kifizetések kiegyenlítése. Az én választóim számára ez egy hallatlanul fontos kérdés, és öntől szeretném hallani, hogy mikorra várható a kiegyenlítés illetve azt szeretném tudni, hogy szerepele valami az ön jövendőbeli munkaprogramjában, arra vonatkozólag, hogy hogyan lehet a közvetlen kifizetéseket kiegyenlíteni. Köszönöm szépen. Köszönöm, most pedig megadom a biztosnak a szót, és utána pedig a koordinátorok kapják meg majd a többi felszólaló. Köszönöm. Köszönöm szépen megpróbálok koncentrálni azokra a kérdésekre, amelyek az ütemtervel kapcsolatosak. Azokra a kérdésekre, amelyek a reformmal kapcsolatosak ezekkel kapcsolatban próbálok válaszokat adni, de azért a konkrét válaszok, válaszok majd a jogalkotási javaslatokkal együtt érkeznek. Tehát amikor pontosabbak lesznek ezek, erre azt mondtam, hogy ősszel, hiszen most készítjük elő ezeket, már a hatástanulmányt elindítottuk, a javaslatok bizonyos tartalmi elemeivel kapcsolatban, de értsék meg, hogy szükség van a pénzügyi tervre is, tehát hogy lássuk, hogy annak milyen orientációi vannak, hogy lássuk, hogy mire építjük ezeket a jogalkotási javaslatokat. Amikor a pénzügyi tervet nyilvánosságra hozzák, akkor ezeket az elemeket bevesszük, a, összevetjük a hatástanulmányjal, és felsoroljuk az érveket az egyik vagy a másik javaslat, jogalkotási javaslat mellett. Nos, ez a hatástanulmány nyilván időbe, időt vesz igényre, tehát amikor június vége felé, július elején megvan a pénzügyi terv, akkor a júliusban és e, szeptemberben és októberben, figyelembe véve, hogy a nyári szünetet is, e, kialakítjuk a jogalkotási javaslatokat, és akkor e, a szolgálatunk a költségvetési elemeket és a hatástanulmány eredményeit is figyelembe veszi ezekben. Nos, tehát akkor október-novemberről beszélünk már, hogyha figyelembe vesszük a nyári szünetet, és a szolgálatok közötti konzultációk idejét is. Tehát ezért ezt az ütemtervet alakítottuk ki, amelyet Lewandowski biztos úr javaslataival kötöttük össze, tehát amikor azt mondta, hogy június végén, július elején lesznek meg a pénzügyi tervnek az elemei. Azt hiszem, hogy Lewandowski úr jobban tudna válaszolni a pénzügyi tervnek az elemeire, hiszen a testülettel fogja ezt ki, kidolgozni, én ezért nem tudok erről részletesen beszélni. Magam részéről remélem, hogy rendelkezésünkre állnak majd azok az elemek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a jogalkotási javaslatokat elkészítsük. Jelenleg nem tudom megmondani, hogy mi lesz ezeknek a fontos tartalma, mivel, mint mondtam, Lewandowski úr még most dolgozik ezeken a kérdéseken, és épp ezért majd a testület munkájának eredményeként tudunk ezekkel foglalkozni promóciós terveket illetően. Nem akarok megint csak részletekbe menni beszélni róluk, hiszen a szándékom az, hogy a konzultációknak a különböző ciklus, ciklusaiban egy zöld könyvből induljunk ki, hiszen ezek lesz, ez lesz az alapdokumentum, amely a köz meghallgatás során kidolgozza ezeket az e-, elemeket, és aztán ezek alapján kialakítjuk a mi álláspontokat, és akkor állunk elő a jogalkotási javaslatokkal. Számomra már is vannak világos elemek. Először is, hogy szükség van promóciós és kommunikációs elemekről, mind a belső, mind a külső piacon. Talán a belső piacon koncentrálni kell inkább olyan elemekre, amelyeket a közvéleménnyel kell közölni, tehát hogy mit jelent egy európai eh, mezőgazdasági élelmiszeri term, eh, termék szemben az importált termékekkel. Fontos, hogy az európai fogyasztó tudja, hogy a polcán lévő, vagy a polcon lévő termék az valóban tiszteletben tartotta a különböző normákat. És ehhez szükség van olyan eszközökre, amelyek ezeket az elemeket kommunikálják. Aztán azt is kommunikálni kell, hogy itt minőségi termékekről van szó, és most van a jogalkotási tervről tárgyalás, aztán, hogy tudják, hogy ezek a minőségjelző jelek mit rejtenek. Szükség piacokon is a promócióra, a népszerűsítésre, aztán a nagyfogyasztók közötti népszerűsítésre, és a nemzetközi szinten is való népszerűsítésre. Tehát el lehet arról is gondolkodni, hogy legyenek olyan összkezők, amelyek lehetővé teszik azokat Eh, hogy a, a, azt, hogy a magán és az állami eh, eszközöket együtt használjuk föl, azért, hogy eh, bizonyos konkrét piaci szegmenseket célozzunk meg. Tudjuk, hogy vannak olyan területek, ahol defenzívek vagyunk, vannak, akkor offenzíveknek kell lenni, mert vannak olyan európai termékek, amelyeket nem ismernek eléggé. A jövő héten például elmegyek Kínába, egy hétre, és nagy részét eh, ennek a látogatásnak azzal töltöm, hogy a minőségi termékeket eh, népszerűsítsük, és olyan emberekkel megyek, eh, akik szeretnék, hogy ezeket a termékeket megismertessék a kínai piacon, ugyanis onnan hiányoznak a minőségi termékek. Tehát ehhez promóciós eszközökre van szükség, hiszen bennünket ezek a minőségi termékek fognak megkülönböztetni a többiekről. Épp ezért ehhez több pénzügyi eszközre van szükség. Épp ezért a testületnek, a biztosok testületének egy sokkal nagyobb pénzügyi keretet fogok javasolni, és adminisztratív lehetőségeket is, hogy hogyan tudjuk ezt a keretet kezelni és figyelembe veszük ugyanakkor a különböző lehetőségeket ennek a promóciónának, a népszerűsítésnek az elvégzésére, hiszen ehhez konkrét kompetenciákra van szükség, ismeretekre van szükség, és és lehet, hogy ezt egy külön intézményekben kell kialakítani ezeket a kompetenciákat. Nos, tehát a zöld könyvben több könyvet, több kérdés is fel fogunk venni, és akkor majd ezekről beszélhetünk. A Merkuzurral kapcsolatban most készítünk elő olyan javaslatokat, amelyek a kínálattal foglalkoznak. Ez a kínálat az érzékeny termékekkel kapcsolatban külön kezelést javasol. Azt is tervezzük, hogy integráljuk azt, amit a dohai tárgyalások során már megismertettünk, és próbáljunk előre tekinteni, elébe menni azt is, hogy mit kell tennünk a Merkozurral kapcsolatban. Ezen kívül tervezzük még azt is, hogy javaslunk a különböző kategóriáknak megfelelő, termékkategóriáknak megfelelő különböző kínálatokat. Dali és Potocsnik biztos orokkal is beszéltem, akik szintén előállnak majd javaslatokkal, és a tárgyalásokba beveszünk olyan termelési feltételeket, olyan normákat, amelyek például kapcsolatosak a fogyasztók egészségével, az élelmiszerbiztonsággal, stb. És a környezetvédelmi és a természetre való hatás és a természeti erőforrásokra való hatásokat is mind figyelembe veszi. Tehát a Mercosur országokkal folytatunk még tárgyalásokat, még ezek előzetes tárgyalások, tehát épp ezért még nem tűztünk ki időpontot a tárgyalásokra, és az első hatástanulmányoknak, hatásvizsgálatoknak az eredményei most jönnek be, és bizonyos elemeket kijelöltünk, azért, hogy ne csak globálisan tekintjük a közösségi piacnak egyik vagy másik ágazatát, hanem hogy pontosabban megvizsgálhassuk, hogy milyen régiókban és milyen szinteken tudunk hatást elérni. Nos, tehát ezzel kapcsolatban itt tartunk. A promócióról már beszéltem. Nos, az egyszerűsítés. Egyetértek azzal, hogy nem csak új elemekre van szükség, és hogyha új elemeket veszünk be, akkor ezeket azért tesszük, hogy bemutassuk, hogy a kap az egy nyilvános politika, amely e, közös javakat és közérdeklődésre számot tartó javakat e, foglal magában. A e, mezőgazdasági gyakorlat, amely figyelembe veszi a a természeti erőforrásokat, ebbe tartozik. Ugyanakkor is az első pillérben a jó mezőgazdaság gyakorlatnak hatása lehet az egész Európai Unióra. A második pillérben egyetértettünk amikor a közlemény során beszéltünk arról, hogy szükség van eh, rugalmasságot biztosítani a tagállamoknak, azért, hogy meglegyen a helyi eh, rugalmasság is. És ez a második pillérnek a eh, konkrét lehetősége, és hogyha ezt mindent a második pillérbe vennénk, akkor nem hiszem, hogy olyan hatást érünk el, amit szeretnénk, hiszen azt kell bebizonyítani, hogy az európai mazagazdaság az közjavakat hoz létre, és és azt is be kell bizonyítanunk, hogy a régiók vagy a helyi közösségek azok tudnak ellenőrizni és épp ezért a megpróbáljuk kidolgozni a legegyszerűbb módját ezeknek. Tehát ezzel most foglalkozunk. Ugyanakkor a szabályozással kapcsolatban megkértem Potocsnik biztosi urat, és vállalta is, hogy a szolgálatai kidolgoznak javaslatokat, amelyek egy egyszerűsítik a kölcsönös megfelelésnek az intézkedéseit. Azért, hogy csökkentsék azokat az elemeket a kölcsönös megfeleltetésben, amelyek több adminisztratív terhet jelentenek, mint eredményt hoznak. Tehát épp ezért fontos, hogy egyszerűsítsük, világosabbá tegyük, egyszerűsítsük ezeket a kérdéseket. Aztán itt azt is hallottam, hogy az, e, a bizottság rejtőzködik nem hiszem, hogy én bármikor is visszautasítottam volna olyan lehetőséget, hogy önökkel eszmecserét folytassak. Nem, sem a, a mezőgazdasági, sem a, a különböző bizottságban, sem a, a frakcióknak a kétoldalú tárgyalásain során. Lehet, hogy Nicholson asszonynak igaza van, de nem emlékszem rá, hogy visszautasítottam volna egy találkozót. Ha akarja, akkor most is megbeszélhetünk egy találkozót. Tehát lehet az is, hogy a, a, a többi ö, frakcióval ö, kapcsolatban. Én azt hiszem, hogy, hogy világosát tettem, hogy rendelkezésre állok. Nos, a bizottságban a különböző jogalkotási javaslatnak a e, jelentéstevői e, bizonyíthatják, hogy mi, e, az én szolgálataim mindig nyitottak voltak a kérdések megválaszolásában és a technikai elemek szolgáltatásában. Tehát, mint többször is elmondtam, lehetőségének megfelelően nyíltan állunk hozzá ezekhez az együttműködésekhez. Azt hiszem, hogy Fontana úrnak is válaszoltam már. Azt hallottuk, hogy a kap az Európai Unión kívül gyártott termékekkel kapcsolatban nem tudja a normákat biztosítani. Azt hiszem, hogy a kap eh, nem akar egy európai törvényt kialakítani, hogy arra kényszerítse az embereket az Európai Unión kívül, hogy ezeket tiszteletben tartsák. Lehet, hogy a kereskedelmi tárgyalások erre lehetőségeket biztosíthatnak majd, de azért nehéz ezekbe a kereskedelmen kívüli elemeket beleerőltetni. De én azért minden tőlem terhetőt megteszek, hogy ezekbe a tárgyalásokba megpróbáljunk belemenni ilyen elemeket, amelyek amelyek közérteklődésre tartanak számot. Ezt Potocsnik és Dali biztos uraknak is a figyelmébe ajánlom, hiszen nyilván ők is foglalkoznak ezekkel az érdekekkel. Rubik úr, a direkt kifizetésekkel, a közvetlen kifizetésekkel kapcsolatban azt hiszem, hogy ez nem kapcsolatos az ütemtervel, de a válaszom ezzel kapcsolatban az, hogyha elolvassa a bizottság közleményét, a a 2013 utas, utáni kappal kapcsolatban, akkor láthatja, hogy a bizottság a közvetlen támogatásokat jobban szeretné elosztani, és lesz ennek ezzel kapcsolatban javaslatok. Köszönöm. Bene, Köszönöm szépen, Szolos biztos úr. Teljesen világos, hogy az első kérdéssörre világosan válaszolt, és emlékeztetem önöket arra, hogy itt az időzítésről beszélünk. De persze más szempontokat a kap, reformjának más reformjait is felvetetik. Most tovább lépünk a további felszólalók listájára 18-an jelentkeztek. Gladfelder Béra kap először szót. Kialakult feszültségről szeretném önt kérdezni. Az elmúlt időszakban jelentős mértékű áremelkedés zajlott végbe. Ezt figyelembe véve több tagállam javasolta, hogy enyhítsék ezt a helyzetet, és azt kérték a bizottságtól, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a kukoricából készült izocukor mennyisége növelhető legyen. Az izocukorgyárak több százezer tonnányi kihasználatlan kapacitással rendelkeznek Európa szerte. Az Európai Bizottság a Single CMO Management Committee-ban elutasította ezt a javaslatot. Ezzel a bizottság megakadályozta, hogy körülbelül ezer új munkahely jöjjön létre, a bizottság ezzel megakadályozta, hogy nagyobb gazdasági teljesítményt nyújtsanak ezek a gyárak, hiszen ha a kukoricát izocukorra alakítják át, azzal kétszer nagyobb hozzáadott ér, érték állítható elő. A bizottság ezzel a döntésével megakadályozta, hogy csökkenjen az Európai Unió kereskedelmi hiánya, és az Európai Bizottság ezzel megakadályozta, hogy az európai polgárok, az európai fogyasztók olcsóbb cukorhoz juthassanak. Teljesen egyértelműnek tartom, hogy az Európai Bizottságnak ez a döntése ellentétes az Európa 2020 programban foglaltakkal, hiszen az Európa 2020 program a munkahelyek növekedését, növelését tűzte ki célul, a gazdaság növekedését tűzte ki célul, azt tűzte ki célul, hogy az európai gazdaság versenyképesebb legyen. Szeretném éppen ezért kérdezni, hogy kívánja-e, hogy a jövőben az Európai Bizottság álláspontja jobb összhangban legyen az Európa 2020 programmal, kívánja-e lehetővé tenni, hogy az izocukor termelés növekedhessen Európában, lehetővé kívánja-e tenni, hogy új munkahelyek jöjjenek létre az élelmiszertermelésben, vagy ez továbbra is megakadályozza az import növelése érdekében? Grazie. Monsieur, just, la Gladfelder úr, a bizottság nem lehet minden rosszért felelős a piacon. A bizottság csak azokat a törvényeket veszi figyelembe, amelyeket a jogalkotó hozott, ezek, ezt tettük itt is, eszközöket foganatosítottunk, hogy a cukorellátást biztosítsuk. A bizottság nem az újjából szopi ezeket a dolgokat, az izoglukóz tekintetében, vagy a répacukor tekintetében sem nem a bizottság dönti el, hogy mi legyen a foglalkoztatottságra. Nagyon jól tudja a bizottság, hogy mik a rendeletek, a rendszabályok, és tiszteletben tartotta ezeket a rendelkezéseket. Ezen kívül biztosította a piacok jó ellátását cukorral. Mindig nyitott voltam, és leszek is a különböző eszmecserékre és a cukorpiacsal kapcsolatos lehetőségekre, hiszen ezt a piacot világosan szabályozták az Európai Unióban, meghatározták a minőségeket, a mennyiségeket, a kvótákat és az, a, a, az árakat. A bizottság nem teheti azt, amit akar. Amikor lesz egy határozat a e, piaci mechanizmusoknak a e, megszüntetésére, akkor e, már a vállalatok dönthetnek. De addig a bizottságnak kell, és a vállalatoknak kell a meglévő rendelkezések alapján a gazdasági döntéseiket vállalni. Köszönöm szépen. Jó, akkor talán még 10 percet ad a biztos úr nekünk. Grinders asszony. Áll, elnök úr, nagyon örültem annak, hogy Csolosz úr azt mondta, hogy a piaci promóciót szeretné ösztönözni, és már évek óta kért erre eh, pénzt. Azt hiszem, hogy nagyon bonyolult ezt felhasználni, és Különböző diszkriminációk vannak a különböző termékek között. Miért nem lehet például bizonyos termékeket európai pénzzel népszerűsíteni Európában? Nem lenne értelmesebb megváltoztatni a rendeletet úgy, hogy ez könnyebbé tegyé ezt, és ezzel megszüntetjük a hátrányos megkülönböztetést. Ez szerintem észszerű lenne, és ezen kívül szükséges is lenne, hiszen így könnyebb lenne az Európai Unión belül forgalmazni minden terméket, mindenféle hátrányos megkülönböztetés nélkül, például a bor esetében. Másik megjegyzésem a termékek népszerűsítése, promóciója nagyon jó azért, hogy verseny legyen e, az Európai Uniós termékeknek, a harmadik e, országoknak a termékelőre. Ugyanakkor e, mást is kell tenni, hogyha nem követeljük a harmadik országok termékeitől, hogy ugyanolyan szabályoknak megfeleljenek, akkor a saját termékeinknek sem tudunk biztos, biztosítani ugyanolyan feltételekkel. Ugyanakkor a határokon történő ellenőrzés rendszernek meg kell felelni a követelményeknek, különben semmi értelme nem lenne a védzáradéknak, hogyha nem tudjuk a feltételeket biztosítani. Tehát egy hatékony határellenőrzési rendszert kell az Európai Unióban felállítani. Tanulhatnánk más országok példájával, például az Egyesült Államokban. Nos, nem akarok a kaprafamról beszélni ma, de azért felteszem a kérdést a biztos úrnak, hogy az e mező gazdasági tanács eh, tárgyalásai során eh, mit mondtak ezekről a reformról. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én is nagyon örülök annak, hogy eh, rendszeresen ellátogat hozzánk eszmecserét folytatni, és üdvözlöm azt is, hogy a 2012-es munkaprogramját bemutatja. Az, hogy a kappal részletesen foglalkozunk, illetve számos más problémával teljesen kézenfekvő. Érdekesnek tartom azt, hogy egy zöld könyvet kívánnak megfogalmazni egy nyilvános meghallgatás alapján. A kérdésem az, hogy mennyiben kiegyensúlyozottan választják ki az egyes érdekcsoportokat egy-egy ilyen nyilvános meghallgatás alkalmával. Elkerülendő azt, hogy mondjuk ne értsék meg a valóban gazdálkodást folytató termesztők, hogy miről is van szó. A globális piacon való pozicionálás is egy fontos elképzelés. Itt azonban megfelelő rugalmasságra van szükség az élelmiszertermesztés és a termelők szintjén is. A kérdés az, hogy mennyire szabad ez a keret, mennyire rugalmas, ami pedig a kereskedelmi vitát illeti, tárgyalásokat illeti. Örülök annak, hogy offenzíven síkra száll az európai termékekért, mert a nemzetközi kereskedelemből többet kellene nyernünk, mint hogy vesztesei legyünk ennek a kereskedelemnek, és azt gondolom, hogy ezt egyértelművé is kell tenni. A promóciónál mindenképpen eh, arra kell törekednünk, hogy eh, a fogyasztó legyen a végén az, aki megvásárolja a terméket, nem pedig úgymond a a csalit kell jól lakatni. Egnyi úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, biztos úr. Az expozíció címe az volt, hogy a 2012-es munkaprogram de már az első napján 2012-nek nagy problémára fog találni, hiszen 83 millió illegális termesztő folytat munkát. Nyilván ott vannak az illetékes biztosok, de valakinek meg kell oldani ezt a problémát. Nem tudom pontosan, hogy ki lesz, de ön is felelős ezért, hiszen az agro, agráriumot érinti ez a probléma. 100 millió madarat fognak elfogyasztani, hogyha az illegális vadászat továbbra is fennmarad. Nyilván megfelelő intézkedésekre, szabályzásokra van szükség, és itt aztán az illegális tojás piacot is gorcsó alá kell venni. Tulajdonképpen 2010-től kezdődően át kellett volna állni a csirketartásban a ketreces tartásról. A kérdés az, hogy mi is történt azóta hogyha az illegális tojásokat tulajdonképpen most még promotálni is fogni, akkor hát nem mindig, hogy ez az jó, jó irányba halad. Meg lehetne esetleg ezeket jelölni valamiféleképpen? Hogyan vélekedik erről? Köszönöm szépen, Szikerszki képviselő. Biztos úr, ön a jogalkotási csomagot mikor fogja bemutatni? Lewandowski úr júliusban ugye az ő dolgozatát fogja bemutatni, és öt hónapig tart ezt átalakítani a jogalkotási javaslatok. És szerintem ez túl hosszú idő. Remélhetőleg a két bizottság között jó együttműködés lesz, és hogyha már valamit papírra írtak le, akkor nehéz lesz megváltoztatni. Tehát épp ezért kérdezem, hogy milyen lesz az eljárás. Miért késlekedünk itt? Egy másik problémára is szeretnék, szeretném felhívni a figyelmet. Ez pedig a mezőgazdasági innováció kérdése. Tehát talán ezt az Európa 2020-as stratégiába is bele kellene venni. Még egy kérdés, az életszínvonal és a szegénység a falukban még mindig nagyon nagy probléma. Ezen kívül a stratégiai együttműködés során talán koordinálják a munkát, vagy pedig már ezt megbefejezték. Bové úr. Csolos úr, azzal kezdeném, hogy azt kifejezem a nyugtalanságunkat a kap jövőjét illetően, és öt állam nem is hajlandó az ön javaslatát elfogadni a támogatások szintjét illetően. Ez is nyugtalanít. Aztán vannak a gabona lobbik és más lobbik is, ez is nyugtalanít. Aztán amikor a, a tej eh, kérdését eh, vizsgáljuk, hogyha azt akarjuk, hogy csak 30 százalék eh, legyen a termelés, milyen eszközöket használunk, milyen volumenekről lesz tárgyalás. Nagyon nehéz ilyen módon a különböző feltételeket biztosítani a minőséggel kapcsolatban szintén nyugtalanít a szabad kereskedelmi tárgyalásoknak a felgyorsítása. Tehát hogy lehet akkor Európa, Európán belül promotálni olyan termékeket és minőségi termékeket, hogyha ugyanakkor a nemzetközi piacon mindenféle csapások érnek bennünket, elsősorban marhahussal, aztán a, a nemzetközi piacok más termékek elleni támadását is. Itt ellentmondás feszül, és ezzel szembe kell nézni, hiszen olyan szabályok vannak, amelyek azt eredményezik, hogy az iparral szemben a mezőgazdaság mindig a mostoha gyerek. Nem fogadjuk el, hogy mi legyünk a szolgálatok számára a csere ügyletnek a pénze. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Beszélt a zöld könyvről, és nagyon fontosnak tartom, hogy az értékesítés elő mozduljon egy horizontális megközelítésről beszélt, és nem feltétlenül specifikus ágazatokról, mint például a bor ágazatról. Ugye két probléma van itt a horizontális megközelítésnél. Egyrészt kevés a pénz, az összes agrárkiadás ezrelékéről beszélünk. És azt gondolom, hogy ez nem megengedhető. 15 millióról beszélünk, 15 milliárd vonatkozásában. A második dolog tartalmi probléma. Ez a rendelet támogatja a termékek promócióját, de hogyha eladható termékeknek az értékesítéséről van szó, hogy a polcra kihelyezzük őket, akkor a horizontális megközelítés már is problémákba ütközik, és ezt fel kell oldani, mert ez a probléma oda is vezethet, hogy az üzemek kevésbé lesznek hajlandóak a társfinanszírozásba beszálljanak. És erre is kell tehát egy megoldás. Ön is elmondta, hogy Kínába fog látogatni. Ott is lesznek nyilván olyan termékek, amelyeket meg kell jelölni eredetüket tekintve, de promotálni is kell. Ez a minőségi csomag, amelyet említett, e tekintetben is nagyon fontos, hogy a fogyasztók fel is ismerjék az áru megjelölést, az eredet meg, a földrajzi megjelölést, és oltalabb alá helyeződjenek ezek a termékek. Hátrányos helyzetű, kedvezőtlen adottságú területekről is szó esett. Ebben a témában is eldöntésre került egy jelentés korábban, ugyan a bizottságtól nem hallottunk erre vonatkozóan újdonságokat, úgyhogy érdekelne, hogy hol is tart ez az ügy. Köszönöm szépen, Polyár képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdésem lenne nagyon röviden egyrészt a harmadik országokkal való megállapodás, a Mercosurra nem is utalnék. Azt mondanám, hogy amennyiben tárgyalásokat folytatunk 2012 vonatkozásában, akkor nem kellenek megállapodások, amelyeknek a mezőgazdaságra valamilyen külön kihatása van. Ekvádorra utalnék. Nagy kihatása lenne egy ilyen megállapodásnak, Nagyon sok a vita, a pozitív és a negatív aspektusok vonatkozásában mostanában, és egy egyértelmű állásfoglalás is körvonalazódik, hogy elutasítsuk az ilyen megállapodásokat, főleg a kontingensek és az árak miatt. Szerettem volna hallani biztos úrtól, hogy a parlament kérte-e a rendelet módosítását, a referencia értékek vonatkozásában a gyümölcs és a zöldségekre gondolok itt, mert hogyha a marokkói paradicsom exportra gondolok, a volumen duplájára nőtt az eredetileg rögzített kontingenshez képest. Ez pedig oda vezetett, hogy olyan áron kellett értékesíteni a paradicsomot, amely még a termelési árnak sem volt a megfelelője. Reméltem, hogy a banánról nem kell már szólni, mert itt 2012-re megoldódik a banánháború, mindannyian dolgozunk a probléma megoldásán, de szükség van ehhez arra is, hogy a bizottságnak is törekednie kell, hogy pénzügyi tekintetben is lehetőség legyen a megoldásra. A vámok csökkentése, nagyon fontos aspektus, és bízom abban, hogy nem csak a banánokról kell majd beszélnünk, hanem egyáltalán lezárt majd ez a probléma. Jár képviselő következik, köszönöm szépen. Biztos úr, örülök, hogy itt van az Agri bizottságban, és rendelkezésre áll a vitához. Nagyon sok kérdést megfogalmaztak, egy maradt nekem is. A jogalkotási javaslatokat a biztos csak akkor fogja előterjeszteni, hogyha elkészült a pénzügyi terv. Ez akkor azt jelenti-e, hogy amennyiben a pénzügyi terv rögzítésre került, illetve az elhúzódik, akkor a jogalkotási javaslatok is késlekedni fognak. Garcia Perez, poi Le Köszönjük szépen. Pérez képviselő asszony következik. Köszönöm. A biztos a minőségi csomagról is szólt. Több eszmecserét hallottunk már, és folytathattunk. Délután lesz egy szeminárium ugyanebben a témában. És bízom abban, hogy ennek a szakbizottságnak az erőfeszítései is abban az irányba mutatnak majd, hogy gyorsan megoldásra jutunk. Van, vannak azonban még nyitott kérdések, és ezeket meg kell oldani, ezt a biztos úr is nagyon jól tudja. Ugyanakkor, amennyiben egyszer meg lesz ez a minőségi csomag, és hát nyilván a termékek támogatása itt a kulcsfontosságú kérdés, és nagyon sokan szóltak már erről, úgyhogy én sem ö, ismételgetném. De miután nyitott kérdésről van szó, kérem a biztos urat, hogy szívlelje meg ezt az aspektust. Európai termékekről van szó. Úgyhogy az a stratégia, amelyet követünk, az legyen rugalmas, és minél hamarabb kerüljön megvalósításra. Hiszen az európai agrárium többletértékéről van szó, hozzáadott értékéről. És ennek tudatában kell lenniük a termesztőknek, úgyhogy gyorsan lépjünk, hogy tudatába kerüljenek ebben. Stefan Leföl következik. Csak gyorsan, mert hát a gyorsan kell haladnunk. Én több dolgot is szeretnék menni. Mondtuk ugye, hogy összejönnek a jogalkotási javaslatok. Két elem van. A minőség nagyon fontos kérdés. Azt hiszem, hogy figyelni kell arra, hogy ma létezik egy olyan óhaj, hogy ki, csökkentsék ezeket a minőségi jelzéseket. Például a tej csomagban én módosítókat fogok javasolni, épp ezért, hogy ezt a veszélyt elkerüljük. Tehát ezért hívom fel a bizottságnak a figyelmét, hogy figyeljen ezt mindenféle szinten és minden javaslatában. Tehát ugye a minőségi csomag és a tejcsomag, ezek egymással így kapcsolatban vannak. Aztán a reform és a mai jelentéssel kapcsolatban, osztom azt, amit ön mondott. Tehát meg kell határoznunk, hogy hogyan lesz ez olvasható. Nem lehet jobbra-balra, előre-hátra menni, hanem eszmecserét kell fog folytatni. Ezt a vitát már lehetett volna hamarabb is folytatni, de szeretném, hogyha világos vonalat rajzolnák meg, azért, hogy amikor jogalkotási javaslatokra térünk, akkor már világos legyen a helyzet. Köszönöm. Grazie Stefan. Papa Stamkos, Pojo Lenicska. Stamkos képviselő. Köszönjük szépen, biztos úr, hogy rendelkezésre állt az intézmény közi eljárás során. El kell mondanom, hogy ön nem azon biztosok kategóriába tartozik, akik ne lennének nyitottak az egyetműködésre. Nos, a Mercosurral kapcsolatos megállapodással kapcsolatban a múlt héten az Európai Parlament elfogadta a jelentésemet a mezőgazdasággal és a nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatban, amely világosan kifejezte, hogy a hatástanulmányokat el kell végezni, mielőtt ajánlatokat tesznek a Mercosur országoknak, de nem csak azokról van szó, hanem Kanadáról és Indiáról is. Tehát nagyon fontos, hogy a parlamenti eh, akaratot is tükrözzük. Nem lehet soha eh, a tárgyalásoknak, a, a dohai tárgyalásoknak az eredményét prejudikálni. Tehát az én eh, javaslatomban is világosan kimondhatható, hogy a Mercosur országokban való tárgyalásokkal is ezeket az eredményeket figyelembe kell venni. Nos, a bizottság nem szabályozta ezeket a kérdéseket. Az ön elődjének a határozott követelésére határozott lépéseinek eredménye volt az, hogy elvesztek munkahelyek, és és hogy bizonyos országok uralják a, a piacot, és ez ez mi azt mutatja, hogy senki sem tartja tiszteletben, tiszteletben a dolgokat. Köszönöm szépen. Én is várom a jogalkotási javaslatot a kap reformjával kapcsolatban, és bízom benne, hogy minél hamarabb elénk tárul majd ez. Inkább előbb, mint utóbb, és nem télen. Az első és második pillére vonatkozó költségvetési hatásokat vizsgáljuk, de azért hagyd mondjam el, hogy az önök javaslatai leginkább a termékek promóciára vonatkozik, a márkák védelmére, oltalmára és a, az élelmiszer minőségére. Ezek nagyon fontos területek, és üdvözlöm is ezeket az aspektusokat a munkaprogramjában. Hogyha a termesztőket, a gazdákat kívánják támogatni, akik nehéz helyzetben vannak, akkor sem az első, sem pedig a második pillér nem fogja ezeket a nehéz problémákat megoldani hosszú távon. Csak akkor tudunk változtatni ezen a nehézségen, hogyha el lehet adni a termékeket, amelyek nehezen megtermelt javak. Amennyiben a gazdák jó árat kapnak a termékükért. Mit jelent ez? Az erőfeszítéseinket nem szabad eltékozolni a termelés struktúráját, szerkezetét kellene megváltoztatni. És nyilván a gazdáknak az életminőségét is javítani kell, nem csak a termékekét. Úgyhogy várjuk a további munkát és a további javaslatokat ezekkel az általam elmondott területekkel kapcsolatban, tehát a promóció és a minőség. Köszönjük szépen! Dantan képviselő. Biztos úr, köszönjük, hogy jelen van és meghallgat bennünket. Nyilvánvalóan mi a kap előkészítésére figyelünk, és a jövőre. Ugyanakkor ne felejtsük el azt sem, hogy a piac úgy működjön, ahogy akar, és majd később konstatáljuk a károkat. Beszéltünk már arról, hogy a gabona ágazat az jól van, az állattenyésztés az nem jól. Na most megvárjuk 2014-et, hogy reformokat vezessünk be a rendszerben? Nem hiszem, hogy ezt megvárhatjuk. A mai gabona árak azt okozzák, hogy bizonyos államokban olyan hírek indultak el, hogy E, tonnánként 300 eurót is elérhetnek, és hektáronként 600 eurót. Tehát nagyon fontos, hogy most e, világosan kifejezzük, hogy amikor bizonyos ároknak e, az ára kétszerese lesz az intervencióknak, akkor ezeket olyan az intézkedéseiket olyan emberekre, intézkedéseikkel olyan embereket célozzunk meg, akiknek arra valóban szükségük van. Tehát olyan terheket rakunk a vállakra, amelyek nem teszik lehetővé, hogy jövedelmet termeljenek. Tehát épp ezért biztos úr nagyon fontos, hogy határozott döntéseket, határozottakat hozzon, azért, hogy az a, mind a gazdálkodók és mások számára a jövőt biztossá tegye megye. Tehát biztonsági intézkedésekre van szükség, eh, eh, mert a, a gabonárak ezt már szükségesé teszik. Köszönöm. Grazie, Michel. Köszönöm szépen, Michel Glass képviselő. Köszönöm szépen, biztos úr. A közös borpiaci rendtartásban nyitott kérdések vannak. 2015-ben döntöttünk kérdése kapcsán, de úgy egyeztünk ebbe bele, hogy 2012-ben áttekintjük ezt a rendtartást. Nos, amikor a 2012-es programról beszél, nem hallom, hogy e felülvizsgálati jelentésről is beszélne. 2004-ből rendelkezünk régi számokkal, régi tanulmányokkal, a közös piaci rendtartás megváltozott, az ugarosítás megszűnt, az átstruktúrálás megszűnt, átalakulás, a zöld szüret megszűnt, tehát új a desztilláció megszűnt, tehát teljesen új keretfeltételek vannak, ezért mindenképpen egy nyitott végű hatástanulmányt kell készíteni. Azt gondolom, hogy igenis tanulhat az ember az évek során. Az európai szőlészek és borászok arra várnak, hogy a jó szabályozás maradjon meg. Semmi más nem hallottam az én választóimtól, tehát kérjük ezt a felülvizsgálati jelentést. Köszönöm. Klász. A következő felszólaló is utána lezárjuk a felszólalók sorát. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, az egyik fő aggályom máma a tejcsomaggal kapcsolatos. A fő probléma, melyet a tejcsomagban látok, abban rejlik, hogy ez nem fedi le az értékesítést. A láncban mindenki úgy gondolja, hogy így a tejcsomag nem fogja tudni megoldani azon problémákat, melyeket meg kellene oldani, ezt gondolják a termelők, és mindenki az értékesítési láncban. Hallottunk öntől arról, hogy egy élelmiszer promóciós programot akar bevezetni, de hát hasonló a program itt is, a probléma itt is. Az Agri szakbizottság, mi több az agrár biztos más biztosokkal Például a fogyasztóvédelmi biztossal kellene, hogy szorosan együttműködjön e területen. Kérdezem tehát, hogy a termékpromóció és a tejcsomag területén várhatunk-e, számíthatunk-e arra, hogy ön sikeres mezőgazdasági politikákat folytatnak, amelyeknek horizontális dimenziója is van. És végezetül a poszeit nyomatékosítani szeretném. Ne felejtsük el, hogy ez az egyedüli eszköz, amelyel az ultraperifér térségek ügyét támogathatjuk, és az Unió további területével egy ilyen jogú helyzetbe hozhatjuk őket. Tehát kérem, hogy ezt a ügyet mindenképpen tartsa szem előtt. Kányette képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr. A kap reformjához szeretnék visszatérni. Ez az egyik legfontosabb kérdés a mező, európai mezőgazdák gazdálkodók között. Kérem tisztázza, hogy hogyan látja, hogyan értékeli az átmeneti időszakot, meddig tarthat ez? Különböző javaslatok állnak rendelkezésünkre. 2020, mi több 2025-ről is hallottunk. Az előző kapreformot négy éves átmeneti időszakkal oldották meg. Kérem, gondolkodjon el azon a lehetőségem, azon a tényen, hogy azok a gazdálkodók, akik jelenleg sokkal alacsonyabb direkt kifizetéseket, közvetlen kifizetéseket kapnak, mint az EU átlaga, hogy számukra az átmeneti időszakot rövidítsék le. Szólni szeretnék még a kapreforma objektív kritériumairól is. A Lion jelentést, melyet egy éve fogadtunk el, az egész háza egyetértett abban, hogy a közvetlen kifizetések ket objektív kritériumokhoz kell kapcsolni. Kérem tehát öntől, hogy ossza meg ezzel kapcsolatos véleményét, hogyan látja tehát az objektív kritéri- a reform objektív kritériumainak kérdését. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm mindenkinek. Bár egy voltak éppen egy question time-ra alakították át ezt a kérdést, nem, nem egy egyszerű előadássá vált ez, és most megadom Csolos biztosnak a szót, és utána pedig lezárjuk az ülést, és 15 órakor találkozunk. Tiéd a szó, Dacsan.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 kérdéseket illetően. Nem szeretnék most visszatérni erre a kérdésre, mást vonva, mint amit már korábban mondtam. Mondtam, hogy ez itt egy projekt, most dolgozunk rajta, és a zöld könyv, a közlemény, az a jogalkotási csomag előtt fog megjelenni. Hogyha azt mondom, hogy ezen most dolgozunk, akkor megérthetik talán, hogy nem tudok most olyan elemeket emlegetni itt, amikkel nem foglalkoztunk még a kérdéseket is belevesszük majd ezekbe a, ebbe a gondolkodásba. Amikor bizonyos ágazatoknak a sajátosságairól beszélünk, a bor, a zöldség és gyümölcspiacokról, tehát olyan dolgok, amelyek működnek, akkor ha működnek, akkor nem fogjuk megszüntetni őket. Ha nem működnek, akkor megvizsgáljuk, hogy miért nem működnek, megnézzük, hogy milyen sajátosságaik vannak, azért, hogy a megközelítés az mégiscsak egységes legyen. Nos, a minőséggel kapcsolatban is ugyanezt fogjuk tenni, hogyha valami működik, akkor nem fogjuk ezt tönkretenni. Ön eh, amikor egy témáról beszélünk, akkor eh, a kölcsönösség, a tárgyalások, az ellenőrzés, halvár ellenőrzési kérdéseket is felvetik. Nem, eh, mint ahogy Reiner asszony is mondta, offenzív megközelítés is kell, amikor szükség van rá. Tehát, hogyha a nemzetközi piacon vannak olyan termékek, amire szükség van, akkor ehhez a módszereket meg kell találni. A határokon való ellenőrzést illetően van európai politika, amelyet alkalmazni kell a tagállamok határvédő szerveinek. Tehát nem a, a szabályozásra a probléma, hanem azt, hogy hogyan alkalmazzák. De hogyha alkalmazzák, akkor a válasz az máshol van, vagy a parlament, vagy pedig a bizottságnak az asztalán van meg kell vizsgálni, hogy a spanyol, vagy az olasz, vagy most nem akarok itt néven nevezni, akármilyen tagállamot, amelynek problémái vannak, de minden esetre az ő szintjükön kell szabályozni a dolgokat akkor. Aztán a tanácsa való tárgyalások hova, hogyan mennek. Én a tanács elnökének a szóvivőjét meghívtam, hogyha önök meghívják a miniszter urat, vagy pedig a soros elnököt, akkor elmondja majd önnek, hogy hogyan alakulnak a dolgok. Én csütörtökön például a tanács ülésen, ahol megpróbáljuk elfogadni a bizottság közleményének, a, a reformmel kapcsolatos közleményét. Nem tudom, hogy mi történik, majd mert nem vettem részt az előkészítő ülésen. Rainer asszony a zöld könyvvel kapcsolatban és a közleménnyel kapcsolatban. Ezek különböző alkalmak lesznek, hogy az érdeklődő felek részt vegyenek az eszmecserén, és hogy kidolgozzuk a promóciós politikát mindig is megpróbáltunk olyan feltételeket teremteni, hogy legyen alkalom eszmecserére, hogy mielőtt a közlemény megtörténik, azelőtt a zöld könyv is meglegyen. A tojással kapcsolatos kérdés, nem hiszem, hogy ezekre promóciós eszközre kellene, kellene kitalálni. Azt hiszem, hogy ez a promóciós megközelítés erre is alkalmazható. Én értem, hogy önt miért aggasztja különösen ez a kérdés, de egyik ágazatot sem hagyjuk ki a promóciós kérdésekbe, mindegyik ágazat használhatja ezt az eszközt a saját szükségleteinek megfelelően. Szikerszki úr nem öt hónapra van szükségem, hogy megemészszem Lewandowski úrnak a javaslatáját, hanem a bizottságnak van szüksége időre azért, hogy lezárja a, a szolgálatok közötti konzultációt és a hatástanulmányt. És mielőtt ezt nem tennék meg, nem lehet a jogalkotási csomagba költségvetési elemeket belevenni. Ezért van szükség erre az időre. Ezeket nem láthatjuk előre. Vannak olyan folyamatok, amelyeket nem lehet egész egyszerűen lerövidíteni. Aztán a mezőgazdaság kérdése az mindig is jelen lesz. Aztán a vidéki területekre a, ki kell használni az alkalmakat, nem szeretnénk a kapot egy szociális politikára átalakítani, de nyilvánvalóan mindenfajta termelési kategóriára ki kell terjesztenünk a, a munkánkat. És az alapokkal való kombinálás, ez valóban szükség, hogy jól összehangoljuk a munkát. Bové úr, Bové úr hogy lehet a termékeket promotálni, hogyha eh, az import eh, eh, ezt nem teszi lehetővé. Nyilvánvalóan nem lehet minden kérdésre választ találni, de úgy látom, hogy a fogyasztók még nem látják azokat a különbségeket, amelyek az importált termékek és az európai termékek között lehetnek. Épp ezért itt van munkánk, tehát többet kell tenni, mint eddig tettünk Eh, hogyha nem lehet eh, eh, vitákat folytatni, eszmesereket folytatni, legalább felhívhatjuk a fogyasztóknak a figyelmét erre, hogy amikor választaniuk kell, akkor mire alapozzák ezeket a választásokat. Még a belső piacsal kapcsolatban is van még tennivalónk az európai termékeknek a népszerűsítés illetően, azért, hogy a fogyasztó tudja, hogy mi a különbség egy európai termék és egy másik termék között. Dorfman úr, azt hiszem, hogy már válaszoltam a kérdésére, és most nem tudok minden kérdésre válaszolni, hiszen még most gondolkodunk ezeken a javaslatokon, amelyek a promócióval kapcsolatosak. Egy horizontális rendelet nem azt jelenti, hogy nem vennénk figyelembe bizonyos termékeknek a jellegzetességeit, tehát a zöldség, a, a gyümölcs, a e, borral kapcsolatban. Vannak olyan eszközök, amelyeket vagy mi, vagy pedig a, termelői szervezetek szabályoznak. Ha ez jól működik, akkor ezekben nem nyúlunk bele, de új elemeket is kodolgozhatunk, amelyeket más ágazatokra kiterjeszthetünk, és ez lehet a gyümölcs zöldség, vagy pedig a bor ágazata. És aztán vannak konkrét, konkrét elemek, amelyek például a fogyasztóvédelemmel kapcsolatosak, például a borral kapcsolatban nem akarunk megválni változtatni egy már meglévő jogszabályt, de azért azt megvizsgálhatjuk, hogy hogy lehet jobban népszerűsíteni ezeket a termékeket. Persze ugyanakkor figyelembe vesszük az érvényben lévő jogszabályt. Nem én fogom megváltoztatni ezt a jogszabályt, ezt Dáli biztos úrral beszéljék meg, hiszen ő többet tud ezekről, ezeknek a különböző italoknak a hatásáról az, a fogyasztók egészségére. Én nem fogok egy promóciós e-, eszközzel megváltoztatni egy másik területen lévő jogszabályt. De szerintem van azért mozgás térünk és amivel többet érhetünk el. Hát próbáljuk a lehetségest megvalósítani, ne pedig a lehetetlent. Pontosan, pontosan ezt mondtam. Aztán több kérdés foglalkozott az a marokkaival való megállapodással, a zöldségeket, gyümölcsökkel. Marokkóval kapcsolatban az önök térfelén van a labda. Önök tárgyalnak erről a megállapodásról. és más a tejjel és mással kapcsolatos jogalkotási javaslatokkal kapcsolatban. Az önök tér felén van a labda a, a parlamentben és a tanácsban, tehát használják ki ezt a lehetőséget. Azt hiszem, hogy a marokkói megalapodás és az árakkal kapcsolat, áravédelemmel kapcsolatos tárgyalásokkal kapcsolatban a nemzeti hatóságok alkalmazzák ezeket a szabályokat a határon történő ellenőrzés során. Ez nem a bizottságnak a feladata. Vannak rendelkezésükre álló eszközök, ezeket fel kell használni. A banánnal kapcsolatban nem akarok háborút folytatni. Én általában békeszerető ember vagyok. Talán önök is láthatták ezt. Tehát nem akarok bán, banánháborút folytatni, de más témával sem kapcsolatban sem akarok háborút folytatni. Nos, aztán a jogalkotási, a kap reformjával kapcsolatos jogalkotási csomagnak nyilvánvalóan vannak a költségvetési vonzatai is. Nyilván nem zárhatjuk le a kapot, hogyha nincs végleges döntés a költségvetési tervről pénzügyi tervről. Ugyanakkor a reformnak van több olyan pontja, amely, ahol el lehet érni politikai kompromisszumot, és végső döntést hozni akkor, amikor a jogalkotási csomaggal kapcsolatos végső döntés is megtörténik. Tehát láthatják, hogy hogyan alakulnak a dolgok, de a kettő kapcsolatban van egymással. A Merkozára kapcsolatban, Papa Szankosz úr kérdése volt, ezek a kérdések valóban az én feladatom, feladatkörömbe tartozik, tehát a hatástanulmány, az ajánlat készítése, de e, a e, de Hucht biztos úrral egyeztetnem kell, mert a e, hatástanulmány az nem csak a mezőgazdasági ágazattal foglalkozik, hanem minden ágazattal, amelyekről tárgyalunk. De minden esetre az ön kérését feljegyeztem, és megpróbálom de Hucht biztos úrral egyeztetni ezt a kérdést. A cukorral kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy amikor az európai cukorágazatnak a teljesítményéről beszélünk, akkor világosan lehet látni, hogy ez az ágazat teljesít, hiszen versenyképes áraink vannak a nemzetközi piacon. Aztán el kell majd gondolkodnunk a kap reformja során a cukorágazat reformjáról is, tehát meg kell határozni, hogy mik lesznek a legjobb eszközök arra, hogy a megfelelő védelmet biztosítsunk a mi ágazatunknak, de ugyanakkor ki kell használni a piaci lehetőségeket is. Hiszen, hogyha van kereslet, akkor Brazília és más országok befurakodhatnak, hogyha Európa ezt nem teszi meg. Tehát el kell komolyan gondolkodni, hogy hogyan tudjuk a, biztosít, a biztonságot megadni, és ugyanakkor a piacokat is megnyitni. Dantán úr, azt hiszem, hogy a parlament egy plenáris ülején már mondtam, hogy a tagállamoknak már rendelkezésre áll az, hogy jobb egyensúlyt alakítsanak ki az állat és a növény ágazatok között. A disznó és a szárnyas hússal kapcsolatban, tudják, hogy mi a helyzet. És amikor ezekkel az ágazatokkal tárgyalok, akkor nem hallottam, hogy szabályozást követelnének. Tudom, hogy van mit tenni, de felmerül a kérdés, hogy jöhet-e jogalkotási javaslat, amely felgyorsítané a kap reformját, és figyelembe kell venni azt is, hogy az együttdöntéssel ez legalább másfél évig tart. Tehát épp ezért kell megvizsgálni, hogy milyen módon használjuk fel ezt a reformot, hogy mik lesznek a legjobb eszközök erre az ágazatra. Ugyanakkor figyelembe kell venni azt az óhajt is, hogy kihasználhassák a piacot, amikor néha kedvező számokra, például a, a szárnyas és a disznóhús piac a tejcsomaggal kapcsolatban megint csak az önök térfelén van a labda. Patrao neves asszony tette fel ezt a kérdést, tehát az Európai Parlamentnek kell cselekednie. A pozzáival kapcsolatban? Nem akarom ezt megszüntetni, de talán meg kell vizsgálni, hogy hogy lehet ezt az eszközt leghatékonyabban felhasználni. Aztán nem hiszem, hogy e, az átmeneti időszak e, nem lehet hosszabb, mint a költségvetési, e, tehát ennek is megvannak a, a hat, hat ideje. A jogalkotási javaslatokban a bizottság eh, tesz egy javaslatot az átmeneti időszakra, és ehhez felsorolja az érveket is. Aztán nem, tud, nem eh, vagyok meggyőződve arról, hogy ez a tanács, a bizottság és a parlament között eh, vitatárgya lesz. Nos, aztán több kritériumot is szeretnénk alkalmazni, ezeknek a lehetőségeiről beszélünk. Nem akarnánk ugyanakkor azt sem, hogy az objektív kritériumokkal megerősítsük a tagállamok közötti különbségeket. Épp ezért lát, kell megvizsgálni, hogy milyen kritériumokat akarunk alkalmazni, hogyan alkalmazunk azokat, és figyelembe kell venni ugyanakkor a a különböző termelési feltételek közötti különbségeket a tagállamokban. Lehet, hogy egy az objektív kritériumok megközelítését kombináljuk a, a szakadékok szükebbé tételének a megközelítésével. Tehát én is türelmetlenül várom az önök javaslatait a különböző jelentéstervezetekben. Remélem, hogy még ha túl is léptük az időt, akkor válaszoltam még, tehát azért töltöttem itt most több időt, hogy, hogy nem mondhassuk azt, hogy nem válaszoltam a kérdésekre. Köszönöm, biztos, köszönöm. Köszönöm a türelmüket, türelmét, amelyet jelenleg is tanúbizonyságból tette háromkor kezdjük a munkát a tejcsomagról való vitával. Kérem, legyenek pontosak, ne halasszuk el a workshop lehetőségét, jó étvágyat!